Vamos. Comment On va commencer notre. Bonjour à tous. Jó reggelt mindenkinek, mondja az elnök úr. Bonjour à tous. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Szeretettel köszöntöm a szakbizottság valamennyi képviselőjét. Ahogyan már a koordinátorok ülésén is tettem, elismétlem, hogy mindenkinek minden jót kívánok itt a szakbizottsági munkához. Remélem, hogy az augusztusi hónap pihentető volt mindannyiuk számára. És hogy így módon pedig felkészültünk a munkára, arra a nagyon sűrű, intenzív munkára, amely ezt a szakbizottságot várja az új ciklusban, amelyet ma meg is kezdünk. A koordinátorok ülésén beszélgettünk arról, hogy milyen jelentős mennyiségű munkával kell majd szembenéznünk hamarosan. Jelentős mennyiségű aktánk munkadossziénk van, minimum 20, Jelen pillanatban az új parlament megválasztása után a koordinátorok feladata az, hogy kiossza ezeket a jelentéseket. A szocialista frakciónak még meg kell választani a koordinátorát, ez a mai nap során megtörténik, a végleges jelentés kiosztást holnap fogjuk bejelenteni. hiszen ma egész nap ülésezünk, délelőtt és délután is, ma szeptember másodikán szerdán, de holnap délelőtt is. A koordinátorok ülésén szó esett arról, hogy mely kritériumokat alkalmazok a jelentések kiosztásánál, a 20 jelentés kiosztásánál, amelyek most érvényben vannak, de ma nagyon sűrű napirendünk van, nagyon sok napirendi pontot kell megvitatnunk, például fontos témákat is, mint például a svéd elnökség minisztereinek jelenlétében fogunk tartani majd egy megbeszélést, úgyhogy először is az lesz a feladatunk, hogy a napi rendet elfogadjuk, a mai napi rendet. Senkinek nem volt ellenvetése, sem pedig módosító indítványt nem terjesztettek be a napi rendhez. Úgyhogy első döntésként elfogadjuk a napi rendet. A második pont pedig az elnök közleményeit tartalmazza. De most nincsenek közleményeim, konkrét közleményeim, amelyet meg tudnék osztani önökkel, illetve emlékeztetnék arra, hogy a koordinátorok ajánlásait a jelentések kiosztásával kapcsolatban a holnapi ülés elején fogjuk bejelenteni. A következő napi rendi pont a négyes. a Libe Bizottság munkaprogramja és sürgős ügyei a parlamenti ciklus kezdetén. És ezt a címet az elnök úr angolul is elismétli. És ezzel kapcsolatban érdemes tudni, hogy a valamennyi függőben lévő jogalkotási eljárás listáját kiküldtük, valamennyi képviselő megkaphatta, illetve ezen a listán szerepelnek azok a témák is, amelyeket a bizottság az év vége előtt fog beterjeszteni. A következő libeülés libe előtt a jelentéstevők, illetve koordinátorok fogják javasolni azokat a témákat, amelyeket prioritásként kell kezelnünk. Ennek a lényege az, hogy az egyes jogalkotási eljárások közül vannak olyanok, ahol a jogalap meg fog változni. Amennyiben a Lisszaboni szerződés érvénybe lép, és azt közzé teszik a hivatalos közlönyben. Ez például konkrétan vonatkozik arra, amely az úgynevezett harmadik pillért jelenti, tehát a bírói és rendőri együttműködés jogi eljárásokban. Ennek alapján pedig egy új jogalkotási eljárást kell beindítani. Tehát arra kérném ezzel kapcsolatban a jelentéstevőket, hogy ezt a lehetőséget vegyék figyelembe, illetve a többi intézménynek is dolga lesz, hogy ezzel a változási lehetőséggel foglalkozzon. Az új szerződés meg fogja változtatni a meglévő jogalap egy részét, vagy pedig kibővíti annak alkalmazási körét, illetve egy új jogalapot teremthet, például, hogy elmozdulnánk az egyhangú döntésről a minősített többség felé. Például a legális migráció és a vízompolitikák tekintetében lenne ez így. Ezekben az esetekben a már elvégzett munka egy hozzáadott érték lenne az új jogalkotási eljárásban, és biztos vagyok abban, hogy jelentéstevőink úgy fognak tárgyalni a többi intézménnyel, hogy figyelembe veszik ezt a lehetséges fejleményt. Végezetül pedig az új szerződés a parlament szerepét megerősíti a nemzetközi tárgyalások során, amelyeknél olyan megállapodások születhetnek, melyek rendőrségi, illetve bírói együttműködésre vonatkoznak. Az ír népválasztás remélhetőleg pozitív eredménnyel jár majd, és ez is kihatással lesz a jövőbeli lehetőségünkre. Remélhetőleg már egy hónapon belül eldőlnek a dolgok, akkor pedig itt a szakbizottságban munkatervünket újra értékeljük, de jelen pillanatban arra kértem az Európai Parlament jogi szolgálatát, hogy az önök kérdéseire válaszoljam ezekkel a témákkal kapcsolatban, és örömmel tájékoztatom a szakbizottságot arról, hogy az Európai Parlament jogi szolgálata hogyan fogja támogatni jogalkotási munkánkat. Kajola úr, tessék. Mr. Kajola. Köszönöm szépen. Kajola úr a jogi szolgálattól. Igen. Entendu le service juridique ainsi pour vous Természetesen a jogi szolgálat megadja önöknek mindazt a segítséget, amelyre szükségük lesz majd a munkájuk során. A jogi szolgálatnak a fő célja az, hogy a parlamenti szakbizottságokat segítse a jogalkotási munkában és a különböző jogi jellegű kérdésekben segítséget nyújtson a szakbizottságok munkájában. A jogi szolgálatnak a további feladata az az, hogy segítse a, az Európai Parlamentet a jogi kérdésekben a nemzeti parlamentekkel, illetve nemzetközi intézményekkel szemben ahogyan azt ön is hangsúlyozta, eléggé valószínű, hogy a Lisszaboni szerződés hamarosan hatályba lép, és ebben az esetben jelentős változások fognak életbe lépni az önök munkájának a területén. Különösen a rendőri, illetve jogi és igazságügyi együttműködés területén, amely a, az együtt döntési eljárás hatáskörébe tartozik. És az Európai Parlament nemzetközi szerződések esetében folytatott tárgyalásai területén is változások fognak életbe lépni és a jövőben a jogi szolgálat továbbra is az önök szolgálatára fog állni mindenféle jogi kérdésben. Köszönöm. Köszönjük szépen, Gajola úr. Én kéré... Valaki kíván-e hozzászólni ehhez? A folyamatban levő, függőben levő anyagokkal kapcsolatban vannak-e kérdések esetleg? valamilyen kérdés esetleg azzal kapcsolatban, hogy a Lisszaboni szerződés hogyan hat majd a különböző anyagokra, a különböző dossziékra, amelyek a szakbizottságunk hatáskörébe tartoznak. Rendben. Igen, parancsoljon. Nem, mégsem. Akkor Az imént ugye kifejtettem, hogy a koordinátorok ülésén megvitattuk azt, hogy a Lisszaboni szerződés számos dossziéra hatással lehet, olyan dossziékra gondolok, amelyekkel szakbizottságunk foglalkozik, és megállapodtunk egy módszerben arra vonatkozóan, hogy hogyan osztjuk ki a különböző frakciók között az anyagokat. Ezt a javaslatot a néppárt koordinátora Simon Buszutil fogalmazta meg. Ugye különbséget teszünk a különböző kategóriájú dossziék között attól függően, hogy a politikai frakciók milyen preferenciát eh, jeleztek. És eh, amint reményeink szerint hatályba lép a Lisszaboni szerződés, minden bizonyal továbbra is számot tartunk majd, igényt tartunk majd a jogi szolgálat tanácsadására. Kajola úr és említette ezt, és kezünkben lesznek majd a szükséges eszközök, hogy megfelelően kezelhessük a különböző anyagokat. Ha pedig jelen pillanatban nincs egyéb kérdés, akkor azt hiszem, hogy tarthatunk egy rövid szünetet, ugyanis a svéd miniszterasszony, a bel- és igazságügyi miniszterasszonynal való látogatásunk, illetve az ő látogatása 11 órára lett tervezve, tehát 11 órakor érkezik ide, úgyhogy addig még van egy kis időnk arra, hogy ígyunk egy kávét. Úgyhogy akkor tartunk egy kis szünetet. 11 óra előtt 5 perccel találkozunk ismét. Bon, et là tu peux faire ton travail sur le budget.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 So, dear colleagues, Tisztelt kollégák! Tisztelt kollégák! Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Azt hiszem, itt az ideje, hogy folytassuk a munkát a rövid szünetünk után. Természetesen nagyra értékeljük a svéd igazságügyi és belügyi miniszter asszony jelenlétét itt, Beatrice Ask asszony jelenlétét, egy nagy megtiszteltetés ez mindannyiunk számára. Ő illetékes a bel- és igazságügyi kérdésekért a svéd elnökség során, kivéve a migráció és a bevándorlás kérdéskörét, amely Tobias Billström miniszter tárcájához tartozik. Ő pedig délután jön el hozzánk. Beatrice Ask miniszterasszony szintén illetékes az intézményekben az átláthatóság kérdéseiért. Ez az Európai Parlament és különös tekintettel a mi szakbizottságunk egyik fontos ügye. Tobias Billström miniszter mellett ő illetékes az úgynevezett Stockholmi program kidolgozásáért, amely az európai szabadság, biztonság és jog érvényesülésének térségét alakítja majd az elkövetkező öt év során. Mondanom sem kell, és ez is egy prioritás a parlament számára. Ajánlásainkat majd időben eljuttatjuk az Európai Tanácshoz, és a Stockholmi program rendkívüli fontosságú lesz, és mindannyian reménykedünk abban, hogy ennek megvalósítására, átültetésére már az új a Lisszaboni szerződés által megteremtett jogi kereten belül kerül sor. Ebben a tekintetben és még mielőtt megadnám a szót a miniszterasszonynak, azt hiszem, hogy az egész szakbizottság szellemiségében szólunk, ha arra kérjük a svéd elnökséget, hogy ezt a szakbizottságot és az Európai Parlament egészét vonja be ezen ambiciózus projektek kialakításába és megvalósításába. Másodszorban arra is szeretném kérni a parlamentet és ezt a szakbizottságot, hogy a szabadság, biztonság és jog érvényesülésének térségéhez köthető politikák külső aspektusaiba avatkozzon be. A Libe szakbizottság számára fontos lesz. Számítunk arra, hogy meghívjanak bennünket a következő EU-USA miniszteri csúcs találkozóra, amelyre október 27-én kerül sor Washingtonban. A két transatlanti szerződés a kiadatás és a kölcsönös jogsegély keretében ekkor zárulnak majd le. Ez egy nagy vívmány lesz, és gyakorlati megvalósításukhoz szükség lesz a parlament támogatására. Éppen ezért észszerűnek tűnik, hogy a mi szakbizottságunk egy delegációja is részt vehessen ebben a folyamatban. Most pedig egy megtiszteltetés számomra az, hogy megadjam a szót Beatrice Ask miniszter asszonynak és a frakciók koordinátorainak. Parancsoljon! First of all, uh... Először is angolul beszélnék, még mielőtt áttérnék a svédre, ahogyan arra felhívták a figyelmemet. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek tulajdonképpen itt jártam már ebben a teremben, egy nagyon fontos szemináriumon vettem részt az átláthatóság témájában. Tehát ez egyfajta jelzés értékű eseménynek is mondható, hogy itt ülünk megint ebben a teremben. Az elnökség nyáron elkezdte már az előkészületeket, és azóta várok arra, hogy eljöhessek ide önökhöz. már őt a, a őcskottet. Fogja först eh, gratulére ér... Először talán engedjék meg, hogy azzal kezdem, hogy gratulálok önöknek eh, a megválasztásukhoz, hogy egy ilyen fontos posztot töltenek be itt az Európai Parlamentben, és eh, szeretnék gratulálni López Aguilar elnök úrnak is, aki a Libe szakbizottság elnöke lett. A svéd elnökség számít arra, hogy szoros lesz a koordináció és az együttműködés önökkel. Szeretném ismertetni a svéd elnökség szabadság, jog és belügyek területén megfogalmazott prioritásait. Remélem, hogy ki tudok térni az összes fő lényegi területre. Meggyőződésem, hogy a képviselők feltesznek majd kérdéseket, hogyha esetleg valamiről megfeledkeznék. Ma délután Billström kollégám lesz itt, és ő ismerteti majd a menekültügy, illetve a vízumpolitika területén prioritásainkat. Ami a nemzetközi bűnözéssel kapcsolatos prioritásainkat illeti, a terrorizmus, emberkereskedelem, kábítószerkereskedelem, ezek nagyon fontos kérdések, és vannak új típusú bűncselekmények is, amelyekhez például modern technológiákat vagy az internetet használják fel a bűnelkövetők. A határon átnyúló bűnözés is fokozódott. Nagyon sok tennivalónk van még annak érdekében, hogy valódi igazságügyi együttműködést érjünk el a rendőri és igazságügyi területen több közös megoldásra van szükségünk a közös problémákra. A szervezett bűnözés Európában és Európán kívül is természetesen nem áll meg az ország határoknál. éppen ezért nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a nemzeti határok vagy az administratív határok feltartóztassák a hatóságainkat abban, hogy megküzdjenek a szervezett bűnözéssel. Ami pedig az állampolgárokat illeti, az ő szemszögükből is nagyon fontos a szervezett bűnözés elleni küzdelem, hiszen ők arra számítanak, hogy az európai szintű együttműködés könnyebbé teszi az intézkedések meghozatalát, és az állampolgárok arra is számítanak, hogy élvezhetik a szabadság és a biztonság térségének előnyeit. Fokoznunk kell éppen ezért a biztonságot. És nem szabad, hogy ez az egyén érdekeit, illetve a magán életét sértse. Tehát ezért felelősséget kell vállalnunk. Az állampolgárok perspektívája mindig a megközelítésünk, a munkánk alapját képezi. Az Európai Unió egy nagyon fontos szakaszban tart most, ami a, az alkotmányos kérdéseket illeti. Számítok arra, hogy hatályba lép a közeljövőben a Lisszaboni szerződés. A Lisszaboni szerződés számos lényeges változást jelent majd a bel- és az igazságügy területén. Nem utolsó sorban itt meg kell említenünk az Európai Parlament szerepét, amely megerősödik majd és remélhetőleg szoros lesz az együttműködés a parlamenttel és a Libe szakbizottsággal a jövőben. A Stockholmi program kidolgozása, ez ugye az új 5 éves program, amely a jelenlegi hágai programot váltja fel, ez a legfontosabb feladatainkat tartalmazza. Azon feladatokat, amelyeket a svéd elnökség felvállal. A célunk az, hogy nagyra törő, hosszú távú és kiegyensúlyozott stokholmi programot dolgozzunk ki. Nagyra törő, hiszen kell, hogy tükrözze azt, hogy az európai szintű együttműködés milyen jelentőségre tett szert a bel- és igazságügyi együttműködés területén. És ambiciózus azon tekintetben is, hogy nagyra törő politikai célkitűzéseket fogalmaz meg. Ami a hosszú távot illeti, hosszú távú ez a program, mert a céljaink az alapot kell, hogy képezzék ahhoz, hogy megerősítsük az együttműködést. Az öt éves időtartamon túlmenőleg kívánjuk ezt a programot kidolgozni. És kiegyensúlyozott kell, hogy legyen, hiszen az intézkedések között egyensúlyt kell teremtenünk. Vannak megtorló intézkedések, de vannak olyan intézkedések is, amelyek az alapvető szabadságjogokat védik, az egyéni szabadságjogokat. A Stockholmi program alapja egy nagyon fontos lépés, amelyet megtettünk. Egyértelműen látható az ambíció, egyensúlyt teremtünk a két aspektus között, ez a korábbi többéves programok esetében nem volt elmondható. A folyamatban levő munka során, amikor is ezt a programot kidolgoztuk, a kiinduló pontunk a bizottság közleménye volt, a júniusi közlemény. Az első alkalom, amikor ezt a miniszterek körében megvitattuk, ez a júliusi informális csúcson történt. Elnök úr, López Aguilar úr jelen volt, nagyon örültünk a jelenlétének, nem utolsó sorban azért, mert tudtuk, hogy rövid határidővel rendeztük meg a találkozást, és éppen ezért nagyon örültünk annak, hogy élt a lehetőséggel, és eljött. A stokholmi tanácskozáson az a benyomásunk alakult ki, hogy alapvetően konszenzus alakult ki a közleményben foglaltak kérdésében. Rámutattunk arra a perspektívára, amely az állampolgár perspektíváját tükrözi. Ez jelen van a közleményben. A jövőben az együttműködést olyan intézkedésekre kell építeni, amelyek egy többletértéket jelentenek majd az európai polgárok számára. Egy másik terület, amelyen konszenzus jött létre, az volt, hogy jobban elemeznünk kell az európai szintű jogszabályalkotást, illetve értékelnünk kell a már létező jogszabályokat. És egy további súlypont az volt, hogy az európai jogalkotás minőségét javítani kell. A kiegészítő jelleget fokoznunk kell, és jobb hozzáférhetőséget kell biztosítanunk a közvélemény és a szakemberek számára. A jogszabályokat konszolidálnunk kell, a már meghozott és jóváhagyott jogszabályokat. Ezen aspektusokat szeretném beépíteni a stokholmi programba jó néhányan nyomatékosították azon elképzeléseket és kérdéseket, amelyek a különböző jogi és adminisztratív rendszerek kölcsönös aspektusaival függnek össze. Úgy gondolom egyetérthetünk abban, hogy a bizalom az együttműködés előfeltétele. bizalomépítő intézkedésekre van szükségünk, az információcsere, a képzés nagyon jelentős, ezáltal fokozhatjuk egymás megértését és az együttműködést. Említést tettünk az úgynevezett Erasmus fajta programokról, ebben ügyészek, illetve bírók vennének részt, és az intézményekben, ahol együtt dolgozunk a polgárokkal, a jogrendszerek különbözőek, és nemigen ismerjük egymás országának jogrendjét. Ha pedig nem értjük meg ezt teljesen, akkor nem igazán tudunk bizalmat építeni, még akkor is, hogyha ez a feladatunk. Tehát a gyakorlati tartalomra kell koncentrálnunk, és a bizalomépítés gyakorlati aspektusaira kell hangsúlyt helyeznünk. Egy további bizalomépítő intézkedés az, hogy minél hamarabb meg kell állapodnunk a büntető ügyekben a a különböző jogi aspektusokban. Erre is nagy hangsúlyt helyeztünk, és hosszú távon meg kell néznünk azt, hogy milyen kötelezettségeket tudunk vállalni a Stockholmi program értelmében. Hogyha szeretnénk a biztonságot, az elfogadottságot javítani a polgárok körében, akkor az egyéni jogokat is biztosítanunk kell. Biztos vagyok abban, hogy hallottak olyan személyekről, akik sokat utaznak Európában, és valamilyen okból kifolyólag kapcsolatba kerültek a jogi mechanizmusokkal, és nem igazán értik az emberek azt, hogy milyen rendszernek vannak kitéve. Az együttműködés alapján itt is javíthatunk a helyzeten. Ami pedig az operatív tevékenységeket illeti, a stokholmi tanácskozáson számos delegáció kifejtette azt, hogy az Európolt erősíteni kell. Az Europol a rendőri együttműködés egyik központi tényezője lehet nemzetközi kontextusban is. Ami pedig a szervezet bűnözés elleni küzdelmet illeti, a bizottsági közleményben számos bűncselekmény típust, kísérleti területet felsorolnak, amely a rendészeti együttműködés szempontjából fontosak a különböző elképzelések vagy módszerek fokozása szempontjából, például kábítószerkereskedelem, információs technológiákkal kapcsolatos bűnözés, csalás, korrupció és egyéb bűncselekményeket is felsorolnak. Ezek mind olyan bűncselekmények, amelyek esetében az EU szintű együttműködés a hatékony küzdelem szempontjából fontos. Ezen prioritásokban tehát egyet értés alakult ki. A tanácskozások során az informális miniszteri ülésen jó néhány kollega hangsúlyozta a külkapcsolatok fontosságát is. A külkapcsolatok, illetve a határok, nos, a bűnözők ezeket nem tartják tiszteletben, éppen ezért nagyobb hangsúlyt kell erre a területre is helyeznünk, mint, azt, mint ahogyan azt a múltban tettük. Hogy összefoglaljam, az informális miniszteri tanácskozáson az a benyomásom alakult ki, hogy az emberek az alapvető kérdésekben egyetértenek. Most pedig az elnökség feladata, biztosítani, hogy figyelembe vesszük ezen pontokat, és beépítjük őket a programtervezetbe, amelyet majd az őszi időszak során megvitatunk. Számítok arra, hogy a parlamenttel is együttműködhetünk majd, és várom a parlamenti állásfoglalásokat is, illetve a parlament hozzájárulását ehhez. Gurana államtitkár a menekültügyi és bevándorlási ügyekért illetékes államtitkára együtt felelősséggel bír, hogy irányítsa, igazgassa ezen tanácskozásokat, tárgyalásokat. Ők is eljönnek a LIBE és a Juri szakbizottságba ezen hónap során. A migrációs ügyekért felelős miniszter pedig együttműködik majd a parlamenttel, és megvitatja a vonatkozó kérdéseket önökkel, az ősz során. A novemberi brüsszeli ülésszakon is jelen leszünk majd. Tisztelt kollégák, a nyitottság az Európai Unióban nagyon fontos, hogy az európai polgárok bizalmát erősítsük, és hogy megértsék azt, hogy mit teszünk illetve a rossz gazdálkodást, illetve a korrupciót visszaszorítsuk. Svédországban tudjuk azt, hogy az Európai Parlament ezen kérdésekért is síkra száll. A jelenlegi szabályozás a dokumentumokhoz való hozzáférés területén ezt a korábbi svéd elnökség során fogadtuk el 2001 tavaszán. Vannak önök között olyanok, akik már akkor is részt vettek ezen folyamatokban, illetve most a felülvizsgálatban vesznek részt. Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi szabályzás többé-kevésbé jól működik. Vannak jól átgondolt megoldások, amelyeket az felvázol, és amelyek a közvélemény, a nyilvánosság érdekeit szolgálják. Ugyanakkor szükség van arra is, hogy pontosítsuk, illetve módosítsuk a jogszabályokat annak fényében, hogy milyen tapasztalatokra tettünk szert a múltban. A svéd elnökség kész arra, hogy aktívan eh, fellendítse ezt a folyamatot, és megfelelő megoldást találhassunk a kérdésekre az ősz során. Komoly munka áll előttünk, és eh, építő jelleggel kell dolgoznunk. A tanács eh, nemrég zárta le ezen szabályzat második technikai jellegű felülvizsgálatát. Vannak még megoldandó kérdések, de úgy gondolom, hogy jobban kezd már körvonalazódni, hogy ki milyen álláspontot képvisel a tanácsban, és várjuk még a parlament álláspontját. A svéd elnökség reméli, hogy együtt hasonló elkötelezettséget láthatunk majd a parlament részéről, mint ahogyan az 2001-ben történt, és így jobb és hatékonyabb lehet a szabályozási keret, a jogi keret az átláthatóság szempontjából. A megoldások szükségesek ahhoz, hogy a közös problémákkal megküzdjünk. Európában már nincsenek határok, és a szervezett bűnözés természetesen ezt kihasználja. Egyértelmű, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy a belső határok Európában akadályt görgessenek az utunkba a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén. A rendőri együttműködés a különböző országokban fontos, az információ csere területén, illetve a bevált gyakorlatok cseréje területén. Ez természetesen alapvető fontosságú, hogy megoldjuk ezen problémákat. A svéd elnökség az, Euró- az Európolt egy fontos eszköznek tartja ahhoz, hogy a határon átnyúló rendőrségi együttműködést megerősítsük. Az Európol most tíz éves, és az elmúlt évek során komolyabb szerepet kapott a nemzetközi bűnözés elleni küzdelemben. Október 1-én az elnökség az Európollal együtt egy miniszteri szintű tanácskozást tart Hágában, hogy megvitassa az Európol jövőbeli szerepét, és természetesen a LIBE szakbizottság elnökének jelenlétére is számítunk. Úgy gondolom, hogy a meghívásokat már kiküldték, ott egy nagyon fontos vitát tartunk majd az Európol szerepéről, és arról, hogy hogyan működhetne jobban a jövőben. Nagyon fontos kérdés a határon átnyúló munka szempontjából az, hogy célzottabb, eredményesebb legyen az információcsere. A nemzeti rendőri szervek olyan információkkal rendelkeznek, amelyeket meg kell osztanak másokkal, és ezt az igazságügyi együttműködés keretében teszik hosszú ideje. Amit azonban az Európai Unió szintjén megtehetünk, az az, hogy standardizáljuk, célzottabbá tesszük, tegyük az intézkedéseket, hogy eredményesebb legyen az információcsere, és alapvető standardokat kell meghatároznunk az adatvédelem, illetve a magánélet tiszteletben tartása területén is. Egyetérthetünk abban is, hogy minimális szinteket meg kell határozni. A tagállamok szintjén összegyűjtött információt meg kell őrizni, de nem szabad több információt összegyűjteni annál, mint ami szükséges, és ezt nem szabad a szükségesnél hosszabb ideig tárolni. A svéd elnökség egy stratégiára törekszik az információ csere területén, arra vonatkozóan, hogy hogyan működjék ez az információ. Minden információ csere mögött meghúzódó elképzelés az, hogy feltartóztassuk a szervezet bűnözést. Nem szabad, hogy regisztráljunk információt az állampolgárok napi szintű tevékenységeiről, vallási nézeteiről, vagy egyéb személyes adatról, amit mi össze szeretnénk gyűjteni, az olyan adat, amely által Európa biztonságosabbá tehető, és visszaszoríthatjuk a határon átnyúló bűnözést, de úgy, hogy az emberek életét tiszteletben tartsuk. Ez egy szükség tehát, és szükséges ezt így elérnünk. A svéd elnökség szintén súlypont, egyéb súlypontokat is meghatározott az információcsere szempontjából. Ezek a kölcsönös bizalomhoz kellenek. Fontos, hogy az információ csere, az összegyűjtött információ megbízható, minőségi, például a DNS vagy az új lenyomatok területén. A törvényszéki technikák alapvető részét képezik az igazságügyi szervek munkájának az igazságügyi technikák, a törvényszéki technikák fontosak a bizonyítékok összegyűjtése szempontjából, de ugyanígy fontosak lehetnek ahhoz, hogy felmentsük, hogy felmentsék a hatóságok, a bíróságok az ártatlan gyanúsítottakat. A svéd elnökség a törvényszéki laboratóriumokra vonatkozóan egy stratégiát kíván előterjeszteni. Fontos, hogy azok, akik az ilyen információt felhasználják, megbízhassanak ebben az információban. Ez az információ megbízható és magas szintű kell, hogy legyen. Éppen ezért a törvényszéki laboratóriumok számára magas szintű minőséget kell meghatároznunk, és fontos, hogy ezt az információt Európa szerte felhasználhatóvá tegyük. Lényegesnek tartom, hogy ezt a stratégiát elfogadjuk, és remélem, hogy a parlament is minél hamarabb megosztja velünk a véleményét. Néhányan úgy gondolják, hogy a törvényszéki információ, illetve a laboratóriumok egy feletti technikai jellegű kérdéskört jelentenek. De igazából az emberek megértik azt, hogy ugyanolyan fajta vasutakra van szó például, hogyha Európa határain át árut kívánunk szállítani, és ugyanez vonatkozik a DNS-re is. A DNS-nek mely részét kell felhasználni ahhoz, hogy mindenki ugyanarról az alapról induljon. Ez olyas valami, amit az emberek nagyon érdekesnek tartanak, hiszen a törvényszéki információ olyasmi, amivel a különböző krimikben, illetve a tévésorozatokban is találkoznak a polgárok, tehát ez egy fontos kérdés, még akkor is, hogyha némileg technikai jellegű. Az igazságügyi együttműködés egyik sarokköve az Európai Unióban a kölcsönös tisztelet, bizalom a hatóságok között. Ugyanígy azonban tiszteletben kell tartani azt is, amit a polgárok fontosnak tartanak. A tagállamok között bizalomra van szükség, elismerésre, és a tagállamoknak az egymás által meghozott döntéseket át kell ültetni a gyakorlatba. Az egyik leglényegesebb intézkedés az, hogy minimum standardokat állapítsunk meg az igazságügyhöz való hozzáférés területén a polgárok számára. A polgároknak tudniuk kell, hogy garanciákkal rendelkeznek, minimális jogokkal, amikor nehézségekbe ütköznek egy adott országban. Itt lehet szó egyszerű dolgokról, például, hogyha valamivel vádolnak egy polgárt, akkor a nyelv fontos, hogy értse a nyelvet, vagy hogyha például a bűnelkövetőről van szó. Ez tehát a háttere annak, hogy a svéd elnökség miért döntött úgy, hogy az eljárási biztosítékokról is elkezdi a tárgyalásokat. Nem tudtunk még egy kerethatározatban megállapodni, amikor ezt legutóbb a napirendre tűztük, és tudom, hogy az Európai Parlamentben sokan ezzel a helyzettel nem voltak elégedettek. Az én benyomásom pedig, miután ezt a különböző kollégáimmal megvitattam, az az, hogy a tárgyalások folytatása szükséges, és így sikerre vihetjük. Hogyha nem tudunk ezen a területen előre lépni, akkor fennáll a kockázata annak, hogy eltorzul az együttműködés, illetve a jogok biztosítása, már pedig ez nem megengedhető. Így ugyanis aláásnánk azt a bizalmat, amelyet az emberek tanúsítanak a projektjeink iránt. A svéd elnökség úgy gondolja, hogy meg kell állapodnunk egy úti tervben, annak érdekében, hogy fokozatosan közelíthessük meg ezt a témát. Arra kell törekednünk, hogy eredményeket érjünk el, és sínen maradjunk. Először pedig egy úti tervet kell kidolgoznunk, hogy lefedjük a tolmácsolást és a fordítást is. Ez nagyon fontos a polgáraink számára, és remélem, hogy számíthatok ezen a területen az Európai Parlament együttműködésére. Ugyanígy az alapvető jogokat is biztosítanunk kell a gyanúsítottak számára az Európai Unióban. Biztosítanunk kell azt, hogy azok, akik egy bűncselekmény áldozatai, az ő jogaikat is figyelembe kell venni. Hogyha valaki egy bűncselekmény alanya, áldozata, akkor ez egy traumatikus tapasztalat lehet, amely lehet, hogy egész élete végig tartó szenvedést okoz de hogyha valamely más országban válik az ember sértetté vagy áldozatá, akkor ez még inkább súlyosbíthatja a helyzetet, mert az ember nem érti a nyelvet, a jogrendszert, nem tudja, hogy milyen segítség áll rendelkezésére. Az ember nagyon kiszolgáltatottnak érezheti magát. Ez pedig egy olyan helyzet, amely már önmagában is nagyon megterhelő. Tehát amikor a bűncselekmények áldozataival foglalkozunk, illetve az őket illető kérdésekkel, erre is ki kell térnünk. A mozgás szabadsága az Európai Unióban azt jelenti, hogy az emberek egyre inkább kitett, ki vannak téve a bűncselekményeknek, és éppen ezért tudniuk kell, hogy az általuk megértett nyelven releváns információk állnak rendelkezésükre. A célkitűzésünk ezen a területen az, hogy megállapodjunk egy stratégiában, hogy folytathassuk a munkát, és meg kell állapítsuk, hogy mely alapelvek alapján kell eljárnunk a jövőben. Például egyensúlyt kell teremtenünk az áldozatok, illetve a védencek jogai között. Amikor az emberek a jogi szolgálattal kerülnek például kapcsolatba a jogrenddel, amikor az életkor, a nem, a szexuális orientáltság vagy valamilyen fogyaték megnehezíti az emberek helyzetét az igazságügyi eljárásokban vagy például amikor bűncselekmények esetén kártérítés, kártérítési igényel lépnek fel. Az Európai Parlament korábbiakban foglalkozott ilyen kérdésekkel, tudjuk tehát, hogy ezek fontosak, és számítunk a konstruktív hozzájárulásukra hogy a bűncselekmények áldozatainak helyzetén javítsunk. Fontos, hogy azok, akik áldozatok, őket megsegítsük, támogatást kell nyújtanunk, információt, sokkal jobban, mint ahogyan azt eddig tettük. Tisztelt képviselők! Számos olyan terület létezik, amelyen javítanunk kell az EU és a tagállamok közti együttműködésen, például a nemzetközi szervezet bűnözés elleni küzdelemben, és amit én például botrányosnak tartok, az az emberkereskedelem, az embercsempészet, hatékonyabban és határozottabban kell itt fellépnünk. Így például a lakosság sérülékenyebb részeit is védenünk kell, például a gyermekpornográfiával szemben határozottabb fellépésre van szükség, a gyermekek szexuális zaklatása, illetve kizsákmányolása ellen is. Az újságokból is értesülhetünk arról, hogy ez egy valódi probléma, és jobb intézkedéseket kell foganatosítanunk. Az emberkereskedelem elleni küzdelem egy fontos prioritás a svéd elnökség számára. A mm, sérülékenyebb emberek, például a nők, illetve a gyermekek kereskedelme egy elítélendő bűncselekmény, és ezzel szemben határozottan kell eljárjunk. Fokoznunk kell az együttműködést, nagyon fontos, hogy ezt megtegyük. A tanácsban az őszi hónapokban egy kerethatározatot fogunk kidolgozni, amely remélhetőleg az emberkereskedelemet is lefedi majd, és remélhetőleg az év vége előtt ezt el tudjuk fogadni. Ez azonban nem lesz elegendő ahhoz, hogy az Európai Unió országai között legyen hatékony az együttműködés, hiszen a származási országokkal, a tranzitországokkal is együtt kell működnünk. A svéd elnökség ezt a napirend tetejére tűzte. Az emberkereskedelem nagyon fontos kérdés számunkra. Egy nagy szintű, egy magas szintű konferenciát is tartunk október 19-én és 20-án Brüsszelben. Remélhetőleg a bevált gyakorlatokat és a tapasztalatokat megoszthatjuk majd egymással, és egy fellépésorientált dokumentumot tudunk majd kidolgozni. Támogatjuk majd a kétoldalú partnerségekre vonatkozó kezdeményezéseket is, amelyek által javíthatjuk a határon átnyúló együttműködést az emberkereskedelem elleni küzdelemben. Az Európai Parlament jelenlétére számítunk majd az októberi konferencián. Egy másik nagyon fontos kérdés, amely esetében intézkedésekre van szükség, ez a gyermekek védelme. Látjuk, hogy a technikai fejlemények nagyon gyorsan alakulnak, ez pedig fenyegetést is jelent a gyermekeink számára. Az internet nem ismer nemzeti határokat, ez azt jelenti, hogy a gyermek pornográfia és a gyermekek szexuális kizsákmányolása már nem nemzeti jellegű. Éppen ezért határon átnyúló intézkedések szükségesek. Júniusban a bizottság egy kerethatározat javaslatot terjesztett elő, a gyermekek szexuális kizsákmányolása ellen, a svéd elnökség pedig ezt prioritásnak nyilvánította. Ugyanígy foglalkozunk a szexuális turizmus, illetve a zaklatás kérdéseivel, és fontos az is, hogy az Európai Unió fellépjen ezen a területen is. Az Európai Parlament aktivitása is lényeges mindig figyelmeztettük a gyermekeinket arra, hogy gyanús személyekkel, ismeretlenekkel ne menjenek el az utcán, de most láthatjuk az interneten, hogy ezen idegenek egyenesen a gyermekek hálószobájába jönnek, a gyermekek szobájába az interneten keresztül. Tehát ezen új realitással szemben fel kell lépnünk. A svéd elnökség ugyanígy támogatja majd az együttműködés egyéb formáit is, hogy megküzdjünk a szexuális kizsákmányolással. Ehhez pedig önkéntes európai koalíciókra van szükségünk, hogy a gyermekpornográfiával megküzdjünk. A bankok, illetve a pénzügyi szolgáltatók együttműködésére van szükség, tehát pénzügyi területen is fel kell lépnünk, és ahhoz, hogy javítsuk az igazságügyi hatóságok közti együttműködést, a svéd elnökség jó néhány kezdeményezést előterjeszt majd. Említettem már jó néhányat, folytathatnám a felsorolást, csak néhányat említenék meg most. 15 egyéb országgal együtt az eljárások továbbítására vonatkozóan is tettünk javaslatot, amikor erre a területre gondolunk, itt arról van szó, hogy folyamatban van egy nyomozati eljárás egy adott országban, amely áthelyeződik egy másik országba, és ott folytatódik. A mögötte meghúzódó elképzelés természetesen az, hogy biztosítsuk, hogy az eljárások, a büntető eljárások a lehető legjobb helyen folynak, ott, ahol a feltételek a leginkább adottak, ahol a vádlott és az áldozat számára is a legjobbak a biztosítékok egy olyan területen, ahol érvényesül a jog, a szabadság és a biztonság, ezt az aspektust is javítanunk kell. A határon átnyúló bűnözés azt jelenti, hogy a jogrendek is átfedik egymást, egy adott országban adott esetben ugyanazon ügyben folyik a büntető eljárás. Éppen ezért megfelelő kritériumokat kell meghatároznunk és a messze menő együttműködés a büntetőeljárások áthelyezésével kapcsolatban szintén az igazságügyi együttműködés területére tartozik, és összekapcsolódik olyan intézkedésekkel is, mint az európai elfogadó parancs. A jogokat tiszteletben kell tartanunk, az áldozatok jogait, a sértettek jogait, tájékoztatást kell adnunk nekik, amikor felmerül egy büntetőjárás áthelyezésének lehetősége. Az eljárások így jobban kiszámíthatóak lesznek, és a jogbiztonság is fokozható. Úgy gondolom, hogy az emberkereskedelme szemben így hatékonyabb lehet a fellépésünk. Láthatjuk azt, hogy a bűnösek a bíróság elé kerülnek, és így az eszközeink hatékonyabbak lehetnek. A célunk az, hogy ezt az eszközt még az év vége előtt elfogadjuk. Elnök úr, hölgyeim és uraim, ez volt néhány, mindössze néhány olyan kérdés, amelyen majd a svéd elnökség során foglalkozunk. Talán végezetül megosztanám önökkel azt a vágyamat, hogy remélhetőleg szoros lesz az együttműködés az Európai Parlamenttel és a LIBE szakbizottsággal az EU hónapok során. Szeretném meghallgatni az önök véleményét, és válaszolok természetesen a kérdéseikre is. Köszönöm. Thank you so much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt az előadást a svéd, orsz, a svéd elnökség prioritásairól. Azt hiszem, hogy elérkezett az idő arra, hogy a képviselőknek is megadjuk a szót, azoknak, akik jelentkeztek. És nyilván a frakciók koordinátorait fogjuk először is szólítani. Először is Diaz de Meira urat fogom hívni, ön kérte a szót a néppárt nevében, és kérem, hogy egy percben, egy percre szorítkozzon, minden képviselőtől ezt kérem, annak érdekében, hogy a lehető legtöbben szólhassanak hozzá. Köszönöm szépen, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. És nagyon köszönöm Simonnak, hogy megadta a lehetőséget, hogy a néppárt nevében szólhatok. Köszönöm, miniszterasszony, ezt a rendkívül részletes előadást. Az igazság az, hogy a néppárt egyetért tulajdonképpen ától zéig a svéd elnökség prioritásaival kapcsolatban, ami a belügyet és az igazságügyet illeti. Majd később fogok, fogunk szólni a bevándorlás kérdéséről, és ehhez kapcsoljuk az embercsempészet kérdését is. Annyit szeretem volna önnek elmondani, hogy nos valóban a Stockholmi program, mint a hágai program kiegészítése, emellett teljes mértékben elkötelezettek vagyunk a szabadság, a biztonság és igazságoság térsége tekintetében. Szeretnék négy-öt konkrét kérdésre utalni, miniszterasszony, ami az Európolt illeti. Szeretnénk meghallgatni önt, elnök asszony, hogy az Euró, azzal kapcsolatban, hogy az Európol valóban ahelyett, hogy kormányközi szervezetként folytatódik, inkább átalakul egy valódi európai ügynökségé. Remélem, hogy emellett önök is elkötelezettek, ugyanis ez az Európol legnagyobb törékenységi pontját a bizalom hiányát szüntetné meg. Tehát szeretném, hogyha a svéd elnökség elkötelezett lenne mellett. Második prioritás, nagyon fontos számunkra, és ön, miniszterasszony, csak felületesen utalt erre, tehát nagyon fontosnak tartjuk, hogy a svéd elnökség kötelezettséget vállaljon a a bűnügyi nyilvántartások cseréjével kapcsolatban, ugyanis ez a rendőrségi és bírósági együttműködés szempontjából különösen fontos. Harmadsorban pedig egyetért szeretnénk, hogyha a svéd elnökség elkötelezett lenne a terrorizmus elleni küzdelem koordinációjával kapcsolatban. Ott van az Europol, ott van a terrorizmus elleni küzdelmi koordinátor, aztán pedig ott vannak a tagállamok szakosodott szolgálatai. A svéd elnökség részéről elkötelezettséget vállal, szeretnénk látni a nagyobb koordináció érdekében. Ugyanis nem, jelen pillanatban nem osztjuk meg megfelelően az információkat egymással, és szeretnénk, hogyha ez a helyzet megszűnne, és a svéd elnökség emellett elkötelezett lenne. Szeretnénk, hogyha az Eurojustot jobban megerősítenék, erre semmilyen utalást nem hallottam, illetve az euró hamisítói elleni küzdelmet is szeretnénk megerősíteni, folyamatos, állandó küzdelemre van szükség, hogy a közös valutánkat megvédjük. Végezetül pedig, eh, miniszterasszony, szeretném kiemelni azt, amit ön is kiemelt, hozzászólása végén az internetes bűnözés elleni küzdelem, annak minden formája elleni küzdelem, főként pedig a pedofília elleni küzdelem. Ezt szeretnénk megerősíteni, ezek a prioritásaink. Nagyon sok van még ezen kívül, de nagyon röviden ezt szerettem volna elmondani. Igyekeztem betartani a felszólalási időt. Köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen, miniszterasszony. Elnök, köszönöm szépen, Diaz Demére úr, most pedig a szocialista frakció nevében Poszkúrt asszony kap szót. Minutes again. Yeah, I found it. Uh, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Elnök úr, és hollandul folytatom. Yes, I uh, thank you very much for... Uh... <laughs> I'm sorry. És angolul folytatja a képviselőasszony. Eh, dank u wel voor uw eh, inleiding. Um, ik... Köszönöm szépen ezt a bemutatót. Szeretnék egy eh, kérdést feltenni egy olyan témáról, amiről nem sok szó esett. A szociális szakbizottságnak kellene talán ezzel foglalkoznia, de azt hiszem, hogy mi is foglalkozhatnánk ezzel. Az antidiszkriminációs irányelvről van szó. Nem tudom, hogy a svéd elnökségnek milyen tervei vannak ezen a téren. Mit kívánnak tenni ezzel kapcsolatban? És mikorra várhatunk intézkedéseket a svéd elnökség részéről ezen a területen, ami a rasszizmust illeti? Nos, hát itt is kicsit csalódottak vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy a Svédország mindig is nagy hangsúlyt fektetett a rasszizmus elleni küzdelemre, és szeretnénk tudni, hogy Svédország tervezi egy rasszizmus elleni csúcs találkozónak az összehívását az elkövetkezendő fél évben. Tudjuk, hogy Európában nagyon sok probléma van ezen a területen, amelyet meg kell oldani. Úgyhogy várom a kérdéseimre a válaszát nagyon nagy érdeklődéssel. Köszönöm szépen az ALDE frakció nevében. Henis Plasert asszony kap szót, három perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a miniszterasszonynak a bemutatójáért. Nagyon sok érdekes és fontos pontot említett meg. Ami az eljárási jogot illeti, ezzel kapcsolatban szeretnék egy kérdést feltenni. Látom, hogy önök előre szeretnének lépni ezen a területen. A jogbiztonság területén problémák vannak az Európai Unióban. mégpedig ami az európai szabadság, biztonság és jogtérségét illeti. különböző rendszerek rend, léteznek az Európai Unión belül, és ezek nem mindig eléggé hatékonyak. Vannak, amelyek jól működnek, de még vannak jelentős hibák is. 2008-ban nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy milyen körülmények között lehet kiadatni egyik országból a másikban a foglyokat. És ezen a területen még tovább kellene dolgoznunk. Nem tudom, hogy mik a terveink 2011-ig. az átültetési eljárásokról sem esett szó ezekben a dokumentumokban, illetve az elmúlt időben. A tagállamok úgy tűnik, hogy nem mindig tartják tiszteletben az emberjogi egyezményt. Úgyhogy azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne előrelépni ezen a területen, mégpedig a svéd elnökség alatt. Hogyan javíthatjuk a kölcsönös bizalmat, hiszen ez az, amin lemérhetjük azt, hogy hogyan működik, mennyire jól működik a rendszerünk. ami a foglyok kiadatását, illetve átadását illeti, itt még nem létezik tökéletes rendszer, és szeretném, hogyha ez rendre, létrejönne 2011-ig. Köszönöm szépen a zöldektől, Abrecht úr. Ministerin, auch für die... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az igazságügyminiszter asszonynak a bemutatóját nagyon fontos, hogy hangsúlyozta azt, hogy együtt kívánnak működni az Európai Unió parlamentjével abban, hogy javítsák a biztonságot, az, e, illetve e, az állampolgárok, az európai állampolgárok biztonságát. valamint az információcsere területén az információk védelmét. mégpedig az adatbázisok létrehozása, illetve az adatcserék során javítani kívánják az adatok biztonságát. Az Egyesült Államoknak átadott információkkal kapcsolatban szeretnénk tudni, hogy pontosan hogyan kívánnak eljárni, illetve mik a terveik zöldpárti képviselőként azt szeretnénk, hogyha a jelenlegi biztonsági szintnél még tovább mennénk. Nem csak az egyéni adatok biztonságával kellene foglalkozni. A biztonság a harmadik pillérbe tartozik. És jó lenne tudni, hogy a jelenlegi irányelv felülvizsgálatát tervezik-e a Stockholmi program keretében. Szeretnénk tudni, hogy ennek milyen következményei lennének. Szeretnénk tudni azt, hogy hogyan fog majd az értékelés folyni, illetve milyen következményei lesznek majd annak az érté- ennek az értékelésnek. milyen módon fogjuk majd a bizonyos intézkedéseket módosítani, és a rendőri, illetve igazságügyi együttműködés területén ennek milyen hatásai lesznek. Tehát jó lenne, hogyha egy átfogó értékelés születne ezen a területen feltételezem, hogy ezen a területen a svéd elnökség aktívabb tud majd lenni. Mindenképpen fontos, hogy az értékelés azelőtt szülessen meg, mielőtt bármiféle intézkedést hoznánk. Szeretnénk, hogyha világosak lennének ebben a kérdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tavaris úrnak fogom megadni a szót a GUE részéről, de először is szeretném elmondani, hogy nagyon sokan jelentkeztek, most már muszáj betartanunk az időt, úgyhogy mindenkit kérek tisztelettel, hogy szorítkozzanak, szorítkozzunk azokra, akik már jelentkeztek, és tartsák be ők a hozzászólási időt, Tavaris úrnak fogom megadni a szót tehát most. Három percet fog kapni, utána pedig a miniszteresszonynak fogom megadni a szót. Kérem, hogy körülbelül öt percben próbáljon megválaszolni. De először is Tavares úr parancsoljon. Bom dia, bom dia, senhor ministro, obrigado pelas... Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit. Köszönöm szépen az elnök az, az miniszterasszonynak a bemutatóját. Három konkrét kérdést szeretnék feltenni. Az első, szeretném tudni, hogy mi a svéd elnökség álláspontja a SWIFT kapcsolatos tárgyalásokról. Hogy milyen álláspontot fog majd képviselni az Európai Unió az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások során. Ami az Európolt illeti, ez lesz a második kérdésem. Szeretném megismerni a svéd elnökség álláspontját az Európol feletti demokratikus kontrollal kapcsolatban. Ami pedig a az emberkereskedelmet illeti, elmondta azt, hogy együtt kell működnünk a harmadik országokkal, hogy küzdjünk az emberkereskedelem ellen. Szeretném tudni, hogy milyen minimális feltételek vannak, ami a jogok, illetve az emberi jogok elsőbségét illeti a harmadik országokkal való együttműködésben. Tehát így például a Líbiával folytatott kapcsolatok során. A továbbiakban nem kérdéseket szeretnék feltenni, hanem inkább megjegyzéseket tennék. Ha jól értettem, nem csak a nyilvános dokumentumokhoz való átlát, hozzáférés átláthatóságát illetően, hanem a az állampolgárok, illetve az európai intézmények kapcsolatát érintő dokumentumok területén is. Egy egyszerű rendszerre lenne szükségünk, mi szerint való, minek keretében valódi kapcsolatok jöhetnek létre a az állampolgárok, illetve az intézmények között. Az átláthatóság itt nem elegendő hiszen az állampolgárok nem ismerik az összes szükséges eljárást, amelynek során érvényesíthetik a jogaikat. Így bizonyos állampolgárok jobb helyzetben vannak, mint mások. Úgyhogy egyszerűsítenünk kellene az eljárásokat. A jog és a biztonság azt mondta, hogy egyet kell, hogy jelentsen de úgy gondolom, hogy ez nem ugyanazt jelenti. A jog az elméleti síkú kérdés, míg a biztonság az egy gyakorlati jellegű kérdés. Minden egyes állampolgárnak biztonságot kell biztosítanunk. Ami pedig a jogokat illeti, nem mondhatjuk azt, hogy többé-kevésbé kell azokat tiszteletben tartani. Azt hiszem, hogy ez egy nem jó gondolat, amit ön mondott. Meg kell követelnünk azt, hogy minden egyes állampolgárnak a jogait teljes mértékben tiszteletben tartsák, és minden egyes állampolgárnak biztonságot kell biztosítanunk. Köszönöm. And then... Kérem akkor a miniszterasszonyt, hogy válaszoljon az első kérdésekre, a második fordulóban pedig két perces kérdések lesznek, mert majdnem 20 jelentkeztek, úgyhogy időt kell biztosítanunk a miniszterasszonynak, hogy a záró megjegyzéseit megtegye. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kérdéseket és véleményeket. Megpróbálok nagyon röviden válaszolni, hogy a lehető legtöbb kérdésre megadjam önöknek a választ. Először is a SWIFT-tel fogom kezdeni, illetve az ahhoz kapcsolódó vitákról, tárgyalásokról szólnék néhány szót. Ugyanis valóban megállapodásra van szükség az Egyesült Államokkal ezzel témával kapcsolatban. Azért fogunk ilyen információt cserét végrehajtani, azért hagyjuk ezt végre, mert a terrorizmus elleni küzdelmet igyekszünk biztosítani, és ennek az egyik leghatékonyabb módja az, hogy a terrorizmusba fektetett pénzalapokat próbáljuk megelőzni, meg tudjuk nézni például azokat a mintákat, amelyek alapján a bűnözésnek ezen formája működik. Természetesen, hogyha sikerül megállapodnunk az információ cserével kapcsolatban, teljesen mindegy, hogy ki a másik fél, azzal együtt is nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy az adatvédelmi szempontokat minden körülmények között figyelembe vegyük és tiszteletbe tartsuk. De azt hiszem, hogy ebben az esetben mindannyiunk érdekét szolgálja, hogyha egy jól meghatározott keretrendszert próbálunk meg kialakítani az információcsere ezen formájára. Nagyon sok információ áll rendelkezésre, az Egyesült Államok részéről is, amelyeket mi használhatunk fel a terrorizmus elleni küzdelemben, de ők is természetesen érdekeltek abban, hogy a mi kontinensünkről kap, eh, kapnának információt, és nagyon furcsa lenne, hogyha nem sikerülne egy jó, megbízható megállapodást kötnünk. Tehát említettem már, hogy folynak a tárgyalások erről, de ez egy nagyon bonyolult összetett téma. Akkor a következő fontos kérdés a terrorizmus elleni küzdelemben. Ezt hallottam öntől, hogy nem említettem eléggé. Azt hiszem, hogy az Europol mindenképpen egy fontos eszköz lehet mindannyiunk számára. És a bűnözés elleni küzdelemnek az alapja mindig a nemzeti tagállam, tehát semmi szükség nincs arra, hogy a tagállamoktól elvegyük a hatásköröket, vagy a felelősségi köröket, de az Európol is nagyon jó munkát végezhet ezen a területen, ugyanis szolgálhat minket abban, hogy együttműködjünk, együtt dolgozzunk. Tehát fontos lenne megnézni, hogy mi történik Stockholmban, mert ugyanaz történhet Portugáliában, vagy bárhol máshol. Ezért tartjuk fontosnak, hogy az Európol hatékonyan működjék. Nagyon helyes és fontos, hogy új jogi eszközöket kaptunk, az EU, amelyek levedi, lefedik az Europolt. Ezért igyekeztem összehívni a minisztereket, hogy találkozzanak az Európol képviselőivel, és nézzük meg, hogy hogy is áll a helyzet, hogy tudunk együttműködni, hogyan javíthatjuk az együttműködést az Európollal. Az Európol és a nemzeti tagállamok együttműködhetnek ezen a területen. Ezt igyekeztünk elősegíteni. Aztán pedig említették a bűnügyi nyilvántartások cseréjét, itt az információ cseréről nagyon sok vita hangzott el, és talán kiemelném még egyszer a beszédemnek ezt a részét, ugyanis a rendészeti szervezetek már évek óta igyekeznek együttműködni, egymást felhívják, faxolnak egymásnak. Ha elmondhatom, hogy ezek a rendészeti szervezetek faxolnak a legeslegtöbbet a világon, talán ez már egy kicsit elavult eszköz. Tehát az le, arról lenne szó igazából, hogy az információ átadás módját modernizáljuk, hogy az csere gyorsabb legyen. Nem is arról van szó, hogy több információt gyűjtsünk be, vagy hogy több információt cseréljünk, hanem arról van szó, hogy a bürokratikus akadályokat lebontsuk, és modern eszközöket használjunk. Itt vannak olyan pontok, ahol természetesen több információra van szükség. És itt megint csak nagyon fontos kiemelni, az egyensúlyt releváns információnak kell lennie, többletértéket kell képviselnie, és megfelelő garanciákat is kell biztosítani. Úgy hiszem, hogy a Stockholmi program egyébként itt egy plusz értéket jelent. Az adatvédelmi ombudsman is már foglalkozott ezzel, és reagált a svéd elnökség felvetésére azt állítja, hogy kitűnő dokumentumról van szó, és valóban a megfelelő irányba tett lépéseket tartalmaz az adatvédelem területén, és ezek a dolgok korábban nem léteztek, úgy hiszem, hogy itt is sikerül változásokat hoznunk. Illetve az utolsó pontra térjünk akkor most át. Ez pedig a diszkrimináció ellenes irányelv, illetve a rasszizmus elleni küzdelem. Ez nem az én hatáskörömbe tartozik, hanem egy másik miniszterébe, Janko Szabúni hatáskörébe, de egy dolgot azért megemlíthetek, és ez kapcsolódik egyébként a szervezetbűnözéshez. Amikor a fundamentalistákról, illetve a radikalizálódásról beszélünk, Európában látjuk, hogy vannak olyan területek, ahol hatalmas problémák vannak. Például főként a fiatalok reagálnak nagyon radikálisan. Nagyon gyakran azért, mert egyszerűen néha észre se vesszük, hogy valakiről azt gondoljuk, hogy nem illik a környezetbe, hogy nem adjuk meg a megfelelő tiszteletet. Ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk kell, ugyanis a diszkrimináció ellenes, rasszizmus ellenes munkában nagyon sok minden beletartozik, de ez a konkrét irányelv nem tartozik a hatáskörömbe, úgyhogy most erre nem tudok válaszolni. Azt hiszem, hogy akkor itt be is fejezném, és akkor jöhetnek a következő kérdések. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Akkor a második, utolsó forduló következik, mindenki két percet kap, Intveld asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, miniszterasszony. Én magam nagy elvárásokkal állok a svéd elnökség felé, ugyanis a Stockholmi program javaslatait elolvastam, és önt is meghallgattam, azt láttam, hogy elsősorban a polgárokra összpontosítanak, és szerintem ez egy eléggé radikális változás, hiszen az elmúlt években az alapjogok, a jogállamiság, a demokratikus jogok egyre inkább elkoptak. És nem nyugodtam meg teljesen, amikor önt hallgattam, ugyanis azt mondja újra és újra, amit már évek óta hallottunk, hogy minden intézkedést megtettek, de hát ezzel együtt az emberek biztonságát figyelembe kell vennünk. Soha nem kaptunk semmilyen bizonyítékot, már tavaly november óta várunk arra, hogy választ kapjunk az utas névlistákkal kapcsolatos állásfoglalásunkra, tehát, hogy az ott szereplő adatok valóban nagyobb biztonságot jelentenek? Remélem, hogy a svéd elnökség válaszol erre a kérdésre, ugyanis ez már eléggé elképesztő. Ami pedig az átláthatóságot illeti, Svédországnak hosszú hagyománya van már az átláthatóság tekintetében. Itt most a dokumentumokhoz való hozzáférésre gondolok, de néhány konkrét kérdéssel, illetve kéréssel is élnék. Biztosítanak-e a SWIFT ügyjel kapcsolatban teljes és azonnali hozzáférést, illetve a globális tárgyaláshoz tárgyalások eredményeihez való hozzáférés biztosítják-e az akta esetében. A tanács és az EU tagállamok végre adnak-e választ azokra az állításokra, amelyek a CIA kiadatási ügyekkel kapcsolatban az EU-s tagállamok szerepét vizsgálták. Aztán pedig azt hiszem, hogy alapvető fontosságú, hogy a terrorizmus elleni politikák hatékonyságát és eredményességét megvizsgáljuk. Ezek a kérdések már évek óta forognak, értékelések folytak hazámban is, és azt állapították meg, hogy hazám terrorizmus elleni intézkedései nem megfelelőek, de ugyanakkor a kormány a továbbiakban is folytatja ezeket az intézkedéseket. Remélem, hogy erre egy hatékony, eredményes választ kapunk a tanács részéről. Köszönöm, Morales úr, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna visszatérni az előadása lényegéhez, ugyanis a Stockholmi programról szólt, és azt lát, hallottam, hogy a szervezetbűnözés és az emberkereskedelem az, amire ön összpontosítani szeretne. És Diaz de Mére úr kérdése arról szólt, hogy az Europol mennyire hatékony. Azt hiszem, hogy itt a parlamentben mindenképpen dicséretet érdemel az, hogy 2010-re ügynökségé alakul ez a szerv. De még akkor is, hogyha az Europol eredményes válik az emberkereskedelem terén, még akkor is a kérdés az, hogy megkapja azt a szerepet, amiről ön beszélt. És a kérdés az, hogy ha a szervezetbűnözés mértéke tényleg olyan nagy Európában, az Europol, ami egy eléggé kis ügynökség, a tagállamok közötti információ cserét, hogyha egyszerűbbé teszik, az már igazán fontos kérdésé válik. Ön nagyon ambiciózus témákat vetett fel, például a törvényszéki orvosszakértő információk cseréjéről. Szerintem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy ez nagyon fontos, de hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy DNS információkat, privát információkat cserélnek, és a nem említette a biztosítékokat, amikor ezekről az ambiciózus projektekről szólt. Tehát szeretném azt megkérdezni, hogy amikor ezeket eh, a javaslatokkal élnek, hogy eh, gondoltak -e erre, tudna erről többet szólni. Azt hiszem, hogy Henis Plesart asszony említette az európai elfogató parancsot, és hogy mennyire sok hibára ad az lehetőséget. Boszkort asszony szólt a diszkrimináció ellenes irányelvről, és ezeknek a közös pontja az az, hogy nem biztosítjuk a sikeres végrehajtását annak, ami már a kezünkben van. Nem vizsgáljuk meg, nem biztosítjuk, hogy ezeket hatékonyan végrehajtsák. Úgyhogy szerintem a svéd elnökségnek erre oda kellene figyelni. Az Európol nagyon jó példa erre. Eléggé hatékonyan működik vajon az Európol? illetve hát az új ambiciózus javaslatok is erre vonatkoznak. Jiménez de szeri asszony kap szót két perc. Eh, Tisztelt miniszter asszony, szeretnék gratulálni önnek a hozzászólásához, és azt szerettem volna megjegyezni, hogy a terrorista bűncselekmények olyanok, amelyek átlépnek a nemzeti határokon, és az egész Európai Unió területére kiterjednek. Tudja, hogy a közelmúltban hazám Spanyolország több a támadás és merénylet áldozata volt Majorkán és Burgoszban is. Szeretném tájékoztatni önt arról, hogy a terrorizmus továbbra is egy lényegi probléma Spanyolországban, és tudom, hogy Európa egész részében ami a svéd elnökség munkaprogramját illeti, örülök annak, hogy a terrorizmus ellenes fellépés szerepel. Szeretnék, szeretném, hogy ez továbbra is így legyen, és hogy eretentő intézkedéseket foganatosítsunk annak érdekében, hogy az erőszakos, szélsőséges csoportok aktívak maradjanak amikor ugye hallgattam az előadását, és azt, hogy támogatja az áldozatokat, arra gondoltam, mert ön az áldozatok jogairól nagyon jogosan beszélt. Szeretném megkérdezni önt, hogy a svéd elnökség törekszik-e arra, hogy egy európai szabályozást dolgoz ki, amely által a nemzeti jogszabályokat harmonizálja, mert ezek ma nagyon eltérőek, amikor a terrorista bűncselekmények áldozatainak támogatásáról van szó, legyen az szó akár erkölcsi vagy pénzügyi támogatásról és szeretném felkínálni önnek frakcióm és jómagam támogatását és a spanyolok támogatását, is számíthat az együttműködésemre az elnökség munkája során, hogy tényleg arra törekedjünk, hogy harmonizáljuk ezt. Köszönöm. Mr. Strat- Köszönöm, Strasser úr, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A miniszterasszonynak és kormányának gratulálni szeretnék ehhez a nagyra törő programhoz, illetve azon feladat átvállalásához, hogy a svéd elnökségen túllépő program kidolgozását vegye célba, amely egy nagyon nagyra törő program. Négy megjegyzést szeretnék megfogalmazni a programmal kapcsolatban. Először is a rendőri együttműködés. Köszönöm szépen azt a megjegyzést, hogy hál' Istennek ugye már nincsenek határok a polgárok számára, de ez azt jelenti, hogy a rendőrös, a rendőrség számára gyakorlatilag változatlan módon léteznek ezek a határok. Éppen ezért két területen lehetővé kellene tennünk azt, hogy komolyabb előrelépéseket tegyünk. Egyfelől az Európolt erősíteni kellene, és szeretném támogatni azt, amit a spanyol kollega mondott, nevezetesen, hogy egy ügynökségre van szükségünk, amelyen túl az Európol egyéb hatáskörrel is felruházható. Azért, hogy az Európol közvetlenül dolgozhasson, és egy lényegesen jobb, intenzívebb, gyorsabb információ cserére van szükségünk a nemzeti rendőri szervek között. A prümi megállapodás, amelyet az akkori osztrák miniszter kötött meg öt egyéb állammal, példa kell, hogy legyen arra, hogy gyorsan tovább adhatók a rendőrség információk a különböző országok között. Másodszorban a külső határok szempontjából döntő fontosságú, hogy Európa Európa nagyobb felelősséget váljon azért, hogy a külső határok biztonságosabbak legyenek. Az összes javaslatát szeretném nyomatékosan támogatni, és szeretném azt a javaslatot is támogatni, amely megint a spanyol kollégánktól származott, hogy a terrorizmus elleni koordináció egy kiemelt súlypont kell, hogy legyen az Európai Unióban. És végezetül én is úgy gondolom, hogy meg kell vitatnunk a korrupció elleni küzdelem eh, kapcsolatos politikát. Az osztrák belügyminiszter a Stokholmi program megvitatása során ezt eh, javasolta, és eh, éppen ezért azt szeretném, hogy ezt a munkaprogramba is beépítsük. Köszönöm. Weber asszony, két percben. Köszönöm, Elnök úr és miniszterasszony, köszönöm az előadását. Egy kérdésem volna mindössze. Említette az előadásában a kerethatározatot. A büntető ügyekben az eljárások továbbítását, és azt, hogy ezt a jogszabályt az év vége előtt szeretné elfogadtatni. Azt szeretném tudni, hogy egyidejűleg miért foglalkozunk azzal a kerethatározattal is, amelynek tárgya a joghatósági összeütközések rendezése a büntetőügyekben. A két kerethatározat célja tulajdonképpen az, hogy a nebis idem elvet erősítsük, de nagyon különböző ütemtervel dolgoznak. A joghatósági összeütközések esetében tényleg versenyt futunk az idővel, hiszen azt szeretné, hogy október 21 -e előtt ezt elfogadjuk. A másik esetében pedig az év végén a célpont. Vannak óriási különbségek a két kerethatározat tartalmát tekintve is. Az egyik, amely a joghatóság összeütközésekre vonatkozik, ez nem előzi meg, és nem oldja meg, és a kérdéseket például az emberi jogok esetében a nullához közelít a tartalma, a másik pedig az eljárások továbbításával foglalkozik, és sokkal jobban fellép az emberi jogok védelme területén. Tehát szeretném megtudni, hogy miért van ez a kettőség a kerethatározatokkal. Ja. Mrs. Sautala, please. Sautala asszony. Minun mielestäni meillä on onnea, että tämä avoimuusasetus nyt on käsittelyssä. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy szerencsénk van, hogy mindezek a témák a svéd elnökség középpontjában állnak. És reméljük, hogy a svéd elnökségnek a nyitottsága meg fog maradni a, az elnökségének a végéig. Szeretnénk, hogyha bizonyos kérdéseket tisztáznánk, ahogyan azt a bíróság már tette az elmúlt években. Amikor a, különösen a tanácsot hallgatom, akkor az aggaszt, hogy bizonyos vállalatok megpróbálják eltitkolni a igen fontos információkat, illetve az alapvető információkhoz nem adnak hozzáférést. Ezeket titkosítják. És megértem Hitfeld asszony által kifejezett aggodalmakat. Tehát szeretnénk tudni, hogy Svédország kívánna ezen a területen valamilyen lépést tenni javasolnak-e valamit majd a tanácsban azért, hogy a nyitottságot tovább erősítsük? Köszönöm. Baró please. Álvaro úr. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a miniszterasszonynak is, hogy időt szakított ránk. Már korábban lehetőségünk nyílt arra, hogy ugye Stockholmban mm, párbeszédet folytassunk, úgyhogy most csak néhány kérdésem volna. A DNS vizsgálatokról beszélt, illetve ezek összeegyeztethetőségéről a különböző bírósági eljárásokban. Ez gyakorlatilag bizonyíték erejű lehet, így terhelő bizonyíték is lehet, illetve felmentő bizonyíték. Azt szeretném tudni, hogy a DNS minták felvételének folyamatát is harmonizálja, hiszen a prümi eljárás, a prümi határozatból látható, hogy a DNS minták megszerzéséhez különbözőek az eljárások az országokban, és éppen ezért az összehasonlíthatóságuk, illetve a kifejező erejük is különböző, ahhoz pedig, hogy megfelelően értékelhessük ezeket, közös standardokra van szükség Európában, hogyha a DNS mintákat is meg szeretnénk osztani a tagállamok között. Azt is szeretném tudni, hogy gondoltak-e rá valaha, illetve ugye a Lisszaboni szerződés szempontjából fontos lenne, hogy a SITCEN egy koordinációs központ a különböző hírszerző, illetve titkos szolgálati szervek esetében az információ csere szempontjából, nemzeti parlamentekben feltételezem legalábbis, hogy van egy parlamenti ellenőrző grémium, amely iránt ezen szervek tájékoztatási kötelezettséggel bírnak. Elképzelhetőnek tartja-e, hogy egyfajta parlamenti ellenőrző grémiumot hozunk létre a szitszerre vonatkozóra, hiszen úgy tűnik, hogy mindenfajta parlamenti ellenőrzés nélkül kerül ott sor jelenleg az információ cserére, és nem is igazán tudjuk, hogy mi folyik ott. Továbbá említette az Europolt. Ha az Európolt operatív hatáskörre kívánjuk felruházni, akkor érdemes lenne talán elgondolkozni azon, hogy az Europol tisztviselők immunitását is felmen, felmenthetjük-e. A svéd elnökség szempontjából, ugye pont a parlamenti választások után, illetve a diszkrimináció ellenes irányelvet is ugye említették, megerősödtek a nacionalista, illetve jobboldali populista erők Európában, tehát ez is talán összefügghet. Köszönöm. Ronsz úr. Yes. Mikrofon. Mikrofon. Mike, Mike, Mike, please. Sorry. Under the az európai elfogató parancs értelmében lehetséges lesz az, hogy az embert kiadják egy olyan ország, egy olyan másik országba, amelyben nem bűncselekmény az általa elkövetett esemény. Illetve említette ugye a harmonizációt, a jogsegély harmonizációját. Tervezik-e azt talán a távolabbi jövőben, hogy Velszt arra kérik majd meg, hogy feladja a sajátos jogrendszerét? Blinkevici asszony. Ačiū pirmininkė ir e, dėkoju ponė minisztré už išszámú Svedijos pirmininkė. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a miniszter asszonynak e, a svéd prioritások részletes ismertetését. A következőt szeretném megkérdezni. Az öt éves Stockholmi program ezt e, nagyon nehéz gazdasági és szociális körülmények között dolgozták ki amely az Európai Unió tagállamaira jellemző, de a világ egészére is. A GDP ugye zuhanásban van jó néhány országban, bankok mennek csődbe, az emberek elveszítik munkahelyüket. Ez pedig ismételten ugye mm, fokozza a bűncselekmények rátáját, és ez a pénzmosás, valamint az adócsalás, illetve a fekete piac, valamint a korrupció szempontjából is kedvező feltételeket teremt illetve a gazdaság jellegű bűncselekmények száma is növekszik majd, és a bíróságok elé egyre több ügy kerül. Tehát ha megnézzük a bíróságokba és a bírókba vetett bizalmat a különböző tagállamokban, akkor azt láthatjuk, hogy ez a bizalom ez inkább alacsony jó néhány tagállamban. Azt szeretném kérdezni, hogy ebben az összefüggésben, az öt éves Stockholmi program fényében hogyan képzeli el a gazdasági bűncselekmények elleni küzdelmet? Milyen további intézkedéseket lehet meghozni ahhoz, hogy a bírókba vetett bizalmat növeljük, illetve az együttműködést a különböző intézmények között. Mi volevo complimentare con il ministro e ovviamente... Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok a miniszterasszonynak, és megragadom az alkalmat, hogy sok sikert kívánjak eh, neki ennek az ambíciózus programnak a végrehajtásában. Az államok közötti erősebb együttműködésre van szükség bizonyos prioritások megvalósítása érdekében. Így például a gyermekpornográfia, a szexuális turizmus és egyebek területén. Szeretném hangsúlyozni az egyik dolgot, amit ön is többször megemlített, az információ cseréről többször is beszélt. Már ma is nagy mennyiségű információt cserélünk egymás között a rendőrségek keretein belül. Az adatok minőségét már szabályoztuk, illetve az információ cserének a gyorsaságával kapcsolatban is további intézkedéseket fogunk majd tenni. Az elítélt személyekkel kapcsolatos információ cseréről szeretnék többet hallani, mégpedig olyan személyekéről, akiket pedofília, illetve gyermekekkel kapcsolatban elkövetett bűnügyek kapcsán ítéltek el. Fontos, hogy biztosítsuk a megelőzést. Szeretném tudni, hogy a svéd elnökség tervezi-e azt, hogy a kiskorúakkal kapcsolatban további lépéseket tegyen, mégpedig az elrabolt kiskorúakkal kapcsolatban. Tudja ön is, hogy nagyon sok kiskorút rabolnak el, nagyon sok gyermek kettős állampolgársággal rendelkezik, mivel két különböző nemzetiségű szülővel rendelkezik, és a, vállás, a szülők vállását követően az egyik szülő szinte szó szerint elrabolja a gyermeket. Mit terveznek ezen a területen? Köszönöm. Uh, Köszönöm. Köszönöm szépen az előadását. Az én kérdésem a Stockholmi program korrupció ellenes részére vonatkozik. Az Európai Bizottság egy nyilvános konzultációt tartott a Stokholmi programról, és a válaszadók 88%-a azt nyilatkozta, hogy azt szeretnék, hogy az Európai Unió többet tegyen a korrupció ellenes küzdelem területén. Ez a 88 százalék. Nos, én úgy gondolom, hogy a korrupció ellenes rész a stokholmi programban arányaiban nem ad megfelelő választ az európai polgárok aggályaira. A kérdésem pedig, milyen konkrét eh, eredményre számít az elnökség végére a korrupció ellenes küzdelem területén, illetve mit eh, szeretne, hogy a bizottság mit tegyen annak érdekében, hogy konkrét eh, eredmények szülessenek. Köszönöm. Alfano asszony. Grazie, Ministro della Giustizia svedese per... Köszönöm szépen, igazságügyminiszter asszony. Köszönjük, hogy válaszol a kérdéseinkre. És én az igazságügy kérdésében szeretnék egy témát felvetni. Ez egy igen kényes kérdés Olaszországban. Egy, az alkotmány harmadik cikke kimondja, hogy az olasz állampolgárok egyenlőek az igazságszolgáltatás előtt. Viszont az Alfano törvény értelmében ez nem így van mivel bizonyos állampolgárok immunitásban részesülnek. Tehát az alfano törvényel kapcsolatban szeretnék ezt a kérdést felvetni, hogy a szeptemberi plenáris ülésen ezzel foglalkozzunk. Ez egy igen fontos kérdés Olaszországban. Pontosan mit is jelent ez, kinek van kezdeményezési joga, és szeretném tudni azt, hogy a svéd elnökség mit tervez az igazságügy területén, és konkrétan Olaszország kapcsán mik a tervei. Mi történik azokkal a személyekkel, akiket elítélt az Európai Bíróság? A miniszterek tanácsán Berlusconi úr azt mondta tegnap, hogy nem lehet alkalmazott európai jogról beszélni. És szeretnék én is hallani az Angelili asszony által felvetett kérdésekről. Papanotul asszony. Tisztelt elnök úr, miniszterasszony, valóban a Stockholmi program nagyon nagyra törő, konkrét fellépéseket tartalmaz. Hazám Ciprus természetesen együtt fog működni önökkel, azért, mert eh, mi képezzük az Európai Unió legdélebbi határát, és eh, egy komoly problémát jelent számunkra a harmadik országokból az Európai Unióba irányuló illegális bevándorlás. Egy konkrét kérdést eh, szeretnék megfogalmazni. Mi történik a ciprusi terület 37, ával 37 amely az Európai Unió része, de amelyet a török hadsereg foglalt el ugye az utóbbi 35 évben. Tudják, hogy az elfoglalt területeken a probléma továbbra is él, ez egy nyílt seb, és az illegális bevándorlás egy komoly probléma, a nők, illetve a gyermekekkel való kereskedelem is egy komoly problémát jelent. Továbbá elkövetnek ott bűnöket, amelyek esetében nem alkalmazzák az európai elfogató parancsot, és ismerjük név szerint az elkövetőket. Van ott egy fekete gazdaság, pénzmosás, ez pedig Európa számára egy komoly gond. Ezért szeretném tudni, hogy a svéd elnökség mit kíván megtenni annak érdekében, hogy ezen elfoglalt területeket is védelemmel részesítse, amelyek ugyanakkor Európa része. És hogyan kívánnak nyomást gyakorolni Törökországra, ezen elfoglaló, megszálló országra. 2009. októberében úgy tűnik, hogy megint az Európai Unió elé járul, annak, annélkül, hogy nemzetközi kötelezettségének eleget tett volna. A ciprusi köztársaságnak szüksége van arra, hogy erősebb legyen az Europol, illetve az önök támogatása által, hogy megvédhesse a ciprusi elfoglalt területeket. Wikström képviselő, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök és büszke vagyok arra, hogy a parlament új képviselőjeként a saját hazám miniszterét hallhassam nagyon izgalmas ez, és nagyon örülök annak, hogy együttműködhetünk olyan kérdésekben, amelyek a jövő szempontjából talán a legfontosabbak a szervezet bűnözés elleni küzdelem szempontjából. A miniszterasszony felvázolta a prioritásokat, és a mindenfajta bűncselekmény elleni küzdelem mellett azt hiszem, hogy az emberi jogok kérdése is nagyon jelentős. Biztosítanunk kell az emberi jogokat, amikor a tagállamok között az eljárásokat áthelyezzük egyik országból a másikra. Az egyik kérdésem, az egyetlen kérdésem ebben a témában az, hogy vannak-e minimális kritériumok, amelyeket meghatározhatunk az emberi jogok tekintetében, amelyek majd szerepelnek a Stockholmi programban, még mielőtt decemberben ezt véglegesen elfogadják. Fontosnak tartom, hogy az emberi jogokat definiáljuk, meghatározzuk, és láthatóvá tegyük a különböző különbségeket a tagállamaink között. Köszönöm. Borsellino asszony. Grazie, Presidente. E grazie alla... Köszönöm szépen. Kriminalità organizzata. Köszönöm. Hallottam a szervezett bűnözésről, a terrorizmusról, viszont nem hallottam semmit a maffia jellegű szervezett bűnözésről, ami teljesen másfajta jellegű, mint a szervezett bűnözés. Az Europol nagy sikerrel küzdhet az ilyen típusú szervezett bűnözés ellen. A múltban nagyon sokat szenvedtünk, amiatt, mert nem volt együttműködés a különböző tagállamok között. Mára ez megszűnt. És szeretném tudni azt, hogy a svéd elnökség mit szeretne tenni annak érdeké, abban a kérdésben, hogy elkobozzák a mafiózók vagyontárgyait. Óriási kapacitások vannak, amelyeket még e területen fel lehetne használni. Szeretném felhívni továbbá a figyelmüket egy másik problémára, mégpedig a tanuknak a problémájára. A tanuknak védelemben kell részesülniük, tekintve, hogy óriási veszélynek teszik ki magukat azzal, hogy tanúskodnak a mafiózók ellen. Szeretném tudni, hogy a svéd elnökség mit tervez e, az ő védelmük érdekében. asszony a szó. Volt és megnyugtató hallani miniszterasszony igazán kiváló és gondolatgazdag előadását, amelyben különös nyomatékkal emelte ki a szervezet bűnözés elleni küzdelmet. És valóban a szervezett bűnözés a nemzetközivé lett a szó klasszikus értelmében, nem ismer határokat, amiből valóban az következik, hogy az ellene való küzdelemnek is kardinális kérdése a koordináció, és ezen belül, ahogy itt sokan említették, az Európol szerepének valami fajta megerősítése és újrafogalmazása. Azt hiszem, hogy azok a prioritások és szempontok valóban mind alapvetőek, amelyeket miniszter asszony a koordináció sarokpontjaiként felsorolt. Magam csupán egyetlen ponton éreztem némi nem is azt mondom, hogy hiányosságot, mert lehet, hogy a gondolatok mögött benne volt, csak én szívesen hallanám egy kicsit konkrétabban és részletesebben. Ez pedig nevezetesen a pénzügyi tranzakciók, offshore cégek, banki, gyanút keltő szervezett bűnözéssel összefüggő banki tranzakciók átvilágíthatóságának megismerhetőségének a kérdése. Azóta, hogy én ezt magamban a kérdést megfogalmaztam, tudom, hogy itt néhányan már ezt a terrorizmus elleni küzdelem kapcsán érintették, ezért engedjék meg, hogy csak egy mondatban megpróbáljam alátámasztani, hogy személy szerint engem ez milyen motivációval érdekel az én hazám Magyarország a kommunizmusból ment át a demokráciába, és ennek minden nyűgét mai napig keresztként hordozza és viseli ami egyben azt is jelenti, hogy a szervezett bűnözésnek egy igen sajátos formájával szembesülünk, szembesül a magyar társadalom, de én magam, mint egy ilyesfajta témákat kutató intézet vezetője nap mint nap a jelenséggel is szembesülök, és ugyanakkor a tehetetlenséggel, tehát az én mostani kérdésemet ez a tehetetlenség motiválja. Miről van szó? Ugye amikor Magyarország, és gondolom, hogy a többi rendszerváltott ország hasonlóan átmegy szerencsére vértelenül és békésen a kommunizmusból a demokráciába. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy a volt kommunista szervezetek, gondolhatunk akár a kommunista állambiztonság, ma titkos szolgálatnak hívtuk, akkor úgy hívtuk kommunista állambiztonság maradványaira, akik ugye a demokrácia első perceiben hihetetlen helyzeti előnyt élveztek, hiszen a rengeteg állami pénzt mentettek át a privát szektorba. Na most ezen a bázison épült ki egy olyasfajta, hát merem azt mondani, hogy a nemzetközi szervezet bűnözésbe ágyazódó network, hogy így mondjam, amelyik ugye az eredeti kommunista gyökerek és hozomány, ez a, ez a kiinduló pont, virágzó gazdasági vállalkozások, amelyek látszólag legálisak, felszínen legálisak, ugyanakkor tudjuk, akik ott élünk és ezt látjuk, hogy benne gyökereznek valahol a nemzetközi szervezet bűnözésbe és az illegális szférába. Gyakorlatilag, ahogy itt többen említették, ennek külön örültem az állami szintű korrupcióval összefüggésben, ami egy idő múlva már Magyarországon... We beg you please to conclude because we're well, well out of time. Okay. Tehát a kérdésem az volna, hogy a korrupció ellenes harc és a gazdasági átláthatóság terén miniszter, asszony hogyan gondolkozik az együttműködésről. Thank you. Köszönöm szépen értékeljük erőfeszítéseit a képviselőasszonynak, hogy igyekezett betartani a felszólalási időt, illetve a többi képviselőnek szintúgy. Tudom, hogy nehéz dolga lesz most a miniszterasszonynak, hogy igyekszik ő is betartani a felszólalási időt, de biztos vagyok benne, hogy kiválóan ellátja munkáját. Köszönöm szépen, mondja a miniszterasszony, köszönöm szépen a kérdéseket és a megjegyzéseket, sőt, mi több, az elkötelezettséget, amit itt tapasztaltam úgy látom, hogy nagyon sokan a képviselők közül nagyon elkötelezettek a téma iránt és a polgárok iránt. Úgy hiszem, hogy a polgárok nagyon fontosnak tartják, hogy a hatékonyabban küzdjünk a bűnözés ellen. Azonban az is foglalkoztatja őket, hogy milyen lépéseket tettünk ez irányba, és hogy ezek a lépések valóban megtételre kerültek-e. Mindezek olyan kérdések, amelyekkel nagyon nehéz foglalkozni. Egészen biztos vagyok abban, hogy az önök előtt nagyon sok izgalmas évvel előttünk izgalmas hónapok állnak, hiszen csupán fél évünk van erre a feladatra. Szeretnék akkor most reagálni az egyes témákra, és megpróbálom valamennyire sorrendben kezelni őket. Igen, valóban hallottunk, hallottuk panaszaikat, az információcserék hatékonyságáról, illetve annak megkérdőjelezhetőségéről. Amikor a bizottság ezt a kérdést továbbította nekünk, akkor foglalkoztunk azzal, hogy értékeljük felbecsüljük azt, hogy mit is tudunk egészen pontosan, de ezt szerintem javítani kell, annak érdekében, hogy a megfelelő intézkedések szülessenek a megfelelő időben. A zöldek képviselője úgy gondolja, hogy várnunk kellene addig, amíg mindent értékeltek. Az én tapasztalatom, ez egyébként jól működött a politikában évek óta, nem lehet nem lehet visszatartani a folyamatokat addig, amíg megpróbáljuk megvárni a végeredményeket, hiszen egymást lefedő kérdésekről van szó. Például, amikor az utaslistákról beszélünk, valamennyi tagállamra vonatkozik ez egyébként. Ezeket a részleteket, ezeket az adatokat arra használjuk, hogy a bűnözés ellen küzdjünk. Például a stokholmi repülőtéren, amikor kábítószert foglalnak le, ezek 80-90%-a azért történhet meg, mert megkapjuk a megfelelő információkat. Nagyon sok tagállam megkérdőjelezte ezen összegyűjtött információk hatékonyságát, megkérdőjelezte, hogy valóban az összes információt össze kell gyűjtenünk. De kétség nem fér hozzá, hogy a PNR listák, az utaslisták, igenis feltárhatnak viselkedés mintákat. Ott láthatjuk, hogy hogyan haladnak át dolgok a vámellenőrzésen, hogyan működnek ott a folyamatok. És ezek a folyamatok nem féletlenül károsak az egyének számára. Tehát azt hiszem, hogy a SWIFT és az ACTA olyan témák, amelyek segíthetnek. Azt hiszem, hogy ezeket a témákat önök is ismerik. Egyéb szakbizottságoknak is fogunk erről információkat adni, de a mi elnökségünk egyértelműen az átláthatóságra törekszik, hiszen mi magunk is kritikával állunk egyes eseményekkel kapcsolatban, például, hogy az aktatárgyalások hogyan folytak. Nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy ha feltárjuk lapjainkat, akkor nem érhetnek vádak. De mindenképpen az integritás biztosítására kell törekednünk, és igen, vannak olyan problémák, amikor például valakinek az MP3 lejátszóját akarják átnézni, hát nyilvánvalóan ez nem helyén való. Nagyon sok minden történik zárt ajtók mögött, úgyhogy az emberek egyszerűen nem tudnak ezekről a dolgokról. De elnökségként megteszünk mindent annak érdekében, hogy átlátható, világos, nyílt vitákra törekedjünk. Az információt átadjuk a parlamentnek, nyilvánosságra hozzuk azt, egyáltalán nem áll szándékokban bármit elrejteni. De annyira bonyolult ez a téma, hogy muszáj együttműködnünk. Mindannyiunknak össze kell fognunk, hogy megoldást találjunk. Nagyon sokan szóltak a maffiáról, a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzügyi bűnözésről. Vannak erre eszközeink, jogi eszközök, és ezzel nincsen semmi probléma. Nagyon fontos dolgokat vizsgálhatunk meg, mert hát az is tény, hogy nagyon sok bűnözésnek a gyökere az abban rejlik, hogy pénzt akarnak szerezni, több pénzt. És ha ezt illegálisan lehet megtenni, akkor nagyon sokan ki is használják ezeket a lehetőségeket. A bűnszervezeteknek a finanszírozását igyekszünk tehát vizsgálni. Talán a jelenlegi válság melegágya lehet annak, hogy egyes tranzakciókat milyen gyanúsan folytatnak le. Azt hiszem, talán Weber asszony volt az, aki az eljárások átadásáról szólt, illetve a bírósági érdekellentétekről. Azt hiszem, hogy ezek a kérdések önmagukban is nagyon fontosak. Ami az eljárások átadását illeti, azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos, ugyanis különböző lépésekben követnek el különböző országokban bűncselekményeket például X országban állítják elő a kábítószert, aztán át szállítják egy másik országban, és valószínűleg a Stockholmi reptéren például letartóztatnak valakit, akinek kábítószert találnak, de az odáig való eljutáson is, eljutás is már több lépésben történt. Ezért tehát valószínűleg nagyon jó lenne, hogyha egy ilyen bonyolult esetben az egyes szakaszokra vonatkozó tárgyalásokat, eljárásokat egyetlen bíróság végezni. Ugyanis amikor határon átnyúló bűncselekményekről van szó, akkor egy jobb áttekintésre van szükség, és ezt csak úgy lehet megoldani, hogyha az eljárásokat átadják egy konkrét bíróságnak. Ez nyilván nem egy egyszerű eljárás, hiszen a bírósági tárgyalások már önmagukban sem egyszerűek. A főtárgyalóra tekintek, hogy rázza a fejét, vagy bólint, és nagyon sokan említették még az alapjogokat. És azt, hogy az eljárási jogok miért ilyen fontosak. Azt hiszem, hogy az első egyik lépésünk talán nem volt annyira jelentős, de a valóság az, hogy az összes konvenció ellenére nem annyira egyértelmű, hogyha valaki X országban elkövetett egy bűncselekményt, akkor egyáltalán megértse, hogy olyan nyelven emeljenek vádat ellene, vagy tájékoztassák, amit egyáltalán megért. Tehát a tolmácsoláshoz, fordításhoz való jogról beszélek. Valahol, tehát el kell kezdenünk, hogyha jogbiztonságra törekszünk. És az elnökségnek egyébként az a dolga, hogy ezt az első lépést megtegye. De nyilván fokozatosan lépésről lépésre történő módon kell tárgyalnunk. Nagyon tiszteletben tartom azt, hogy az egyes tagállamok különböző jogrendszerrel rendelkeznek, és tudom, hogy nehéz összehozni a különböző álláspontokat. De azt hiszem, hogy végeredményben az a fontos, hogy a tagállamok támogassanak minket. A leg- nagyon sokan azt gondolják, hogy ha valaki elkövetett egy bűncselekményt egy adott országban, akkor megértenie kell, hogy mivel vádolják, hogy a dokumentumokban, okmányokban mi, mik szerepelnek, hogy nekem mit mondanak, hogy én szólhassak hozzájuk, tehát hogy a kommunikációt elősegítsük. Talán önök közül sokan tudják, hogy az Európai Unió vezette be az emberi jogi konvenciót. Ott van a szólás szabadsága. Ezt az elvet mindenképpen tiszteletben tartjuk, és úgy akarunk dolgozni, hogy az nem diszkriminálja mindazt, ami ebben a konvencióban, ebben az egyezményben szerepel. Biztosítani igyekszünk tehát, hogy a gyakorlatban ezeket a dolgokat felhasználják eredményesen. Nyilván vannak problémák, de ha ilyenek előfordulnak, azokkal küzde- meg kell küzdenünk. Végezetül pedig, hiszen az elnök úr mutatja, hogy már túlléptük az időnket, említette valaki az Europolt, és azt mondta, hogy meglehetősen kicsi szervezet, nem biztos, hogy egyetértek ezzel, hiszen nagyon gyorsan, elég nagyra nőtt ez a szervezet. És nagyon sokan attól tartanak, hogy túlságosan nagy lett, túlságosan nagy lett a bürokrácia. De ha a bűnözés elleni küzdelemről van szó, akkor a különböző rendőri szervezetek forrásait kell megerősítenünk. Az Európol vezetője ezt pontosan tudja. Megkérdeztük, hogy nincs-e túl kevés forrásuk, és ő is kiemelte, hogy az is a feladatuk, hogy koordináljon, együttműködjön a többi rendészeti szervezettel, és amikor a rendészeti együttműködésről esik szó, akkor biztosítani kell, hogy ez az együttműködés a lehető legzökkenőmentesebb, hogy ez többletértéket jelentsen, és ezzel a véleménye teljesen egyetértek. Aztán, ami az európai hatóságokat illeti, az Európai Uniónak ott kell dolgoznia, ahol az európai együttműködés többletértéket jelent. Egyéb esetben a nemzeti hatóságok is el tudják látni feladataikat. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok kérdéssel nem válaszoltam. Vannak olyan kérdések, amelyek nem is tartoznak hatáskörömbe. Ezeket átugrottam egyébként, és továbbítom kollégáimnak, a többi miniszternek azokat a kérdéseket, amelyek rájuk vonatkoznak. Lezárásképpen pedig Szeretném elmondani, hogy ilyen nagy érdeklődést mutattak mondani valóm iránt, és kérem, hogy ha kapcsolatba szeretnének velem lépni, akkor tegyék azt meg e-mailen, hogyha az e-mailünkre írnak, akkor minden bizonyal sikerül kérdésüket a megfelelő személyhez továbbítani. Remélem, hogy hatékonyabban tudunk együttműködni a bűnözés elleni küzdelemben, ugyanis egy nagyon fontos bizottságról van szó, tehát szeretnék önökkel együtt dolgozni. Minister, we really... Miniszterasszony, szeretném megköszönni ezt a kiváló munkát, illetve, hogy hozzájárult a gyümölcsöző párbeszédhez. És még mindig sok dolgunk van, ugyanis ahogyan a miniszterasszony mondta, kollégája Tobias Bilstrom úr ma kora délután idejön, három órakor. Talán tudják, hogy a napi rendben van egy pont, amelyet most kellene megvitatnunk, mégpedig a 2010-es költségvetés tervezettel kapcsolatban, de mivel nagyon kifutottunk az időből, azt javasolnám, hogy most rekesszük be az ülést, és halasszuk el a költségvetési vitát Tobias Billström előadása utánra, és azután következik pedig az Eurojust-tal vonat foglalkozó pont, utána fog következni. Egyetértenek ezzel? Akkor ma délután háromkor találkozunk. Boszkurt asszony, parancsoljon! Vraag, uh, want uh, het is nu tijdens het Zweedse voorzitterschap, maar ook... Ügyrendi kérdésem van. Ha figyelembe vesszük a francia és a cseh elnökséget, illetve most a svéd elnökséget, akkor azt látjuk, hogy eh, a diszkrimináció ellenes irányelvvel foglalkozó miniszterek soha nem jönnek el. Szaboni miniszter úr eljöhetett volna ide a szakbizottság, vagy válaszoljon a kérdéseinkre. Mert a libével, libében foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és a miniszterek egyszerűen nem jönnek el. Rendben, akkor ezt figyelembe veszük, mondja az elnök úr. Háromkor találkozom a délután. Köszönöm. See you, see you tomorrow. I didn't introduce myself. Tomasz Banka.